Van egy bejelentésem. Tegnap az elnök bejelentette, hogy a 130-as szabály harmadik bekezdését, illetve a 191-es szabályt kétféleképpen értelmezi az Alkotmányos Szakbizottság. A 226-os szabály értelmében, mivel az értelmezések ezekkel kapcsolatban nem jutott el hozzánk semmiféle tiltakozás, elfogadottnak nyilvánítjuk őket. Ez volt a bejelentés.